Okay, good morning everybody. Can everybody... Jó napot kívánok mindenkinek. Kérem szépen, hogy mindenki foglaljon helyet, és kezdjük el az ülést. Nem sokára szavazni fogunk, úgyhogy mielőtt arra rátérnénk, szeretném a napirend tervezet első pontját említeni, a PETI iránymutatások elfogadásáról szóló napirendet januári ülésünkre fogjuk halasztani. Egyébként, hogyha nincsen ellenvetés a napirend többi pontja ellen, akkor ezt el is tudjuk fogadni. Van még egy kérdés, a novemberi, november 12-i ülésünk jegyzőkönyvének elfogadását is januárra fogjuk halasztani, mivel még nem érhető el minden nyelven a fordítása a jegyzőkönyvnek. A, az elnök nevében szeretnék mindenkit informálni arról, hogy a titkárságunk új asszisztenst vett fel, egy hölgy, de most éppen nincs itt, Manon Barma a neve, és holland illetőségű, majd ha itt lesz, akkor bemutatkozik. Minden esetre szerettem volna megemlíteni, hogy szeretettel üdvözöljük, már eddig is dolgozott más Európai Uniós intézményeknek, úgyhogy remélem, hogy mindenki megelégedésére lesz a munkája. Üdvözöljük őt tehát. Két szavazás van, most erre fogunk rátérni. Az első a petíciós bizottság 2014-es évi tevékenységéről szól. Szeretném megkérdezni Geringer asszonyt, hogy kére szót, illetve hogy az árnyék jelentéstevők közül valaki szeretne szót kérni, mielőtt elkezdjük a szavazást. És még azért azt is elmondanám, hogy első alkalommal szavaztatok, úgyhogy remélem, hogy lesz egy kis türelmük, és eh, segítenek nekem.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 tulajdonképpen én nem is gondoltam volna, hogy ilyen jó lesz. Három hónapig dolgoztunk rajta, és tulajdonképpen még az előző mandátum alatt történő munkáról van szó. Száz, több mint száz módosító érkezett be, nagyon elégedett vagyok ezzel az eredménnyel, és remélem, hogy azok a megjegyzések, amelyeket az utóbbi ülésen, a vita alatt elhangzottak, és amelyekkel ki tudjuk egészíteni ezt a dokumentumot, azok valóban javították a dokumentum minőségét. Köszönöm a titkárság munkáját, és különösen a türelmüket. Elnök, köszönöm szépen, Heinz Becker kért szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Néhány megjegyzést szeretnék tenni az előadó asszony megjegyzéseihez hozzátéve. Tehát nagyon átfogó munkát végzett három hónapon keresztül, de az a helyzet, hogy az Európai Néppártot teljes mértékben kizálták ebből a munkából, nem vettünk részt, ezért el kell utasítanunk a szöveget. Egyrészt a folyamat maga vitatható, mivel csak tegnap előtt tartottuk meg az első árnyék előadói gyűr, ülést, ez egyszerűen elfogadhatatlan, és a petíciós bizottságnak a munkáját, minőségéhez nem is ö, ö, hasonlítható, illetve ehhez képest nem is elfogadható, és ugye az, az elmúlt évben a 2013-as év tevékenységről szóló jelentéshez minden frakció hozzájárult, itt, peg, itt pedig egy e-mailt sem, egy telefont sem kaptunk, egyszerűen nulla szintű volt a mi bevonásunk, és semmelyik képviselőnk nem járult hozzá ehhez a szöveghez. 40 módosítóból 5 módosítónkat fogadták be, illetve építették be a szövegbe, semmiféle folyamatosság nincs a, a munka, munkában, ahhoz képest, hogy a tavalyi jelentést nagyon sikeresen meg elkészítettük. Azon kívül azokat a fő kritériumokat, amelyeket itt mi meghatároztunk, teljes mértékben el, megsemmisíti. Ugye el, elhatároztuk, hogy gyorsan dolgoztunk, hogy van egy új eljárási folyamatter, és ez pontosan ennek ellenére mozdult, illetve ennek, e, ennek az ellenkezőjét bizonyította. Úgy tűnik, hogy egyetlen egy árnyék előadói jelentés volt, és az egyszerűen diszk, diszkvalifikálja magát a jelentés a, ahhoz képest, hogy ugye mi azt szeretnénk, hogy az európai polgárok életét könny, könnyítsük meg, meggyorsítsuk a folyamatokat, hogy a, a betűciók benyújtóinak védelmét tudjuk képviselni, az érdekét tudjuk képviselni, és úgy gondolom, hogy ezt muszáj volt elmondanom, mert tudni kell mindenkinek, hogy lehetetlen egy ilyen minőségű együttműködés mellett támogatnunk ezt a jelen, jelentést. Egyszerűen nagyon sajnálatosnak találom, hogy az előadóasszony így járt el, és a, ez, ez, mindez annak ellenében megy, amit a PETI bizottságban az utóbbi években tapasztaltunk. Köszönöm szépen a szót. Elnök, köszönöm szépen. Mielőtt Geringer asszonynak visszaadom a szót, először Mária asszonynak és Beszere asszonynak is megadom. Tisztelt elnök asszony, nem akartam szót kérni, mert szavazni jöttünk, és minden frakciónak lehetősége van véleményét kifejezni. De kollégánk, az ECR-t is megér, megemlítette, ezért én elmondanám, hogy mi megfelelőképpen részt vehettünk az árnyék előadók ülésein, pozitív hangulatban dolgoztunk a jelentéstevővel, a mi véleményünk bekerült a szövegbe, most szavazni kell. Természetesen mindig lesznek kisebbségek és többségek, és időnként előfordul az, hogy aki általában többségben szokott lenni, hirtelen kisebbségben találja magát, de hát a demokrácia erről szól. Én úgy gondolom, hogy folytassuk a szavazást, folytassuk a munkánkat. Köszönöm én is aki a szót. Ugyanúgy gondolkozom, mint Máriasz úr. Nem akartam én se hozzászólni egyébként. A petíciós bizottság tagjainak munkáját nyitottság és demokratikus hozzáállás jellemzi, és mindig is reagálunk arra, amit a polgáraink kívánnak tőlünk. Én úgy gondolom, hogy az állampolgárok, a petíciók benyújtói azt várják el, hogy adjuk tovább azt, amit Eh, amit nekünk leírtak, azt nem várják kimondottan el, hogy működjünk együtt egymással frakciók között, és azt sem várják el tőlünk, hogy egymásra mutogassunk, és egymással veszekedjünk Mariász úr mondta, hogy nyitott viták voltak az ALDE nevében és ezt tudom elmondi, elmondani. Nyújtottunk be mi is módosítókat, néhányukat elfogadták, néhányukat nem, de én úgy gondolom, hogy ez egy megfelelő jelentés a petíciós bizottság tevékenységéről. Azon kívül szeretnék emlékeztetni arra is, hogy eh, ez egy ez, ez így folyt le. Köszönöm, mondja az elnök asszony, Geringer asszony, lesz még egyszer a szó, szó utána pedig szavazom. Köszönöm a megjegyzéseket. Nagyon meg vagyok lepve Becker úr elvárásainak hallatán. Két komoly vitát tartottunk a PETI szakbizottsági ülések folyamán, és voltak javaslataim más üléseket illetően is, javasoltam más dátumokat, de senki nem tudta, nem tudta ezekkel megjelenni. E-maileket váltottunk, nem is egyet, lehet, hogy ön ezt nem olvassa, de az összes többi politikai frakciónak volt lehetősége arra, hogy kifejezze a véleményét és e, egy sor pozitív hozzájárulást tudtak tenni a kompromisszumhoz, amivel én elégedett vagyok. Úgy tűnik tehát, hogy mindenki elégedett önön kívül. Nem tudom, hányszor kellett volna találkozót tartanunk az árnyék előadókkal egy ilyen egyszerű jelentés elkészítése céljából úgy döntöttem, hogy a, ennyi, elég volt az, az eszmé, eszmecsere, amennyit tartottunk, de lehet, hogy ön ennél többet szeretett volna. Elnök, köszönöm szépen, akkor most térjünk tovább a szavazásra. A szavazólista, ahogy látják, egy sor kompromisszumos módosítóból áll, úgyhogy elektronikus szavazást szeretnék tartani. Kérem mindenki ellenőrizze, hogy benn van a kártya a gépében. 81-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 82-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 83-as, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 84. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 85. Megnyitom a szavazást. Lezárom. A kompromisszum. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Kilencvenes módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 91-es. Megnyitom. Lezárom. Elfogadva. 92-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 93-as, megnyitom a szavazást. És ez egy részenkénti szavazás. Első részről szavazunk, GUE kívánságára, tehát első rész. Lezárom. Elfogadva. Második rész. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 94-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. B kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 98. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 99. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Százas módosítom. Megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 101-es módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom elfogadva. Százkettes. Megnyitom a szavazást. Csak a második rész. Lezárom. Elfogadva. 103-as módosító, megnyitom a szavazást, lezárom, elfogadva. 104-es módosító, okay. Okay. So amendment number 105. 105-ös módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. C kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Száztizenegyes módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Szóbeli módosító. A zöldek nyújtották be. A jól működő szó beszúrása. E, megnyitom erről a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 112-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 113-as, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 114-es részenkénti szavazás, zöldek kérték, első rész, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva, második rész, megnyitom a szavazást. Lezárom. Ezt is elutasítottuk. 115-ös, itt is részenkénti szavazás a GUE kívánságára. Első részről szavazunk, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Második rész. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 116-os. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 117, megnyitom. Lezárom. Elfogadva. 118, megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 119. Részenkénti szavazás, első rész. Google kívánságára. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Második rész. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 100 20-as módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 121-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 123, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 124-es részenkénti szavazás a zöldek kívánságára. Első rész megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Második rész. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 125-ös. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 126-os. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 127. Megnyitom. Lezárom. Elfogadva. 128-as, megnyitom. Lezárom. Elfogadva. 129-es, megnyitom. Lezárom. Elfogadva. 130-as, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. D kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 137-es, Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 138-as, megnyitom. Lezárom. Elfogadva. 139, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 140-es, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Okay, amendment number 141. 141, megnyitom a szavazást. This, this, this is only if, if this is It was a yeah. Sorry. Amendment number 142. 142. Megnyitom a szavazást. Lezárom a 141-esről. Elnézést. Elfogadtuk. Most jön a 142-es, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 143-as, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Egy szóbeli, nyelvbeli módosítót javasoltak a zöldek, amelyben diszkrimináció van, ahelyett, hogy a diszkrimináció tilalma. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 144, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. E kompromisszum. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 150-es módosítók, részenkénti módos, szavazás, első rész, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Második rész. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 151-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 152, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 153-as, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 154-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 156-os, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 57, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 158 két részben a GUE kívánságára és a zölde kívánságára első rész. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Második rész. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 159, megnyitom a szavazást, lezárom, elfogadtuk, 160-as, megnyitom, lezárom, elfogadva. 161-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elfogadva. 162-es, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadva. 163-as, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadtuk, F kompromisszum, megnyitom a szavazást, Lezárom. Elfogadtuk. as megnyitom. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 169-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 170-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 172-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 174-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. A preambulum bekezdések jönnek. Először az egyes módosítója, Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Kettes, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Hármas módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Négyes módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Preambulum bekezdések. Ötös módosító. Megnyitom. Lezárom. Elfogadva. Hatos módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hetes kiesik, nyolcas módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Kilences, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. Tízes, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 11-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 12-es. Kék részenkénti szavazás a gól kívánságára első rész. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Második rész, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 13-as módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 14-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. Nos, akkor a 16-os módosító következik, megnyitom a szavazást. Lezárom. És elfogadtuk. 17-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. És elfogadtuk. 18-as módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 19-es módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom. És elfogadtuk. 20-as módosító. Megnyitom. Lezárom. Ezt is elfogadtuk. 21-es módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. És elfogadtuk. És akkor a 22-es módosító következik. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 23-as módosító. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 24-es módosító. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 25-ös módosító. Megnyitom. Lezárom. Ezt elutasítottuk. 26-os módosító. Itt is részenkénti szavazás lesz a zöldek kérésére. Első rész, megnyitom a szavazást. Már lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Most a második részről szavazunk. Megnyitom. Lezárom. És ezt is elutasítottuk. 27-es módosító megnyitom, lezárom, elfogadtuk. 28-as, megnyitom, lezárom, ezt elfogadtuk. 29-es módosító, megnyitom, lezárom, elfogadtuk. G kompromisszumos módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, és ezt elfogadtuk. 30-as módosító, megnyitom, lezárom, és ezt elutasítottuk. 31-es módosító, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadtuk. 37-es módosító, megnyitom. 37-es módosítóról szavazunk tehát. Lezárom a szavazást, és elutasítottuk. 38-as módosító, megnyitom. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 39-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom elfogadtuk. 40-es módosító, megnyitom a szavazást, lezárom, és ezt elutasítottuk. 41-es módosító, megnyitom a szavazást, lezárom, ezt elfogadtuk. 42-es módosító, megnyitom, és lezárom a szavazást. Ezt elfogadtuk. 40 Hármas módosító, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, és ezt elfogadtuk. 44-es módosító, megnyitom, lezárom a szavazást. És ezt elfogadtuk. 45-ös módosító, megnyitom, lezárom a szavazást, elfogadtuk. 46-os módosító, megnyitom a szavazást, Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 47-es módosító. Megnyitom. Lezárom a szavazást. Ezt elfogadtuk. 48-as módosító. Megnyitom. Lezárom a szavazást. És ezt elfogadtuk. 49-es módosító. Megnyitom. Lezárom a szavazást és ezt elfogadtuk. 50-es módosító, megnyitom, lezárom a szavazást, ezt elutasítottuk. 51-es módosító, megnyitom a szavazást, lezárom, elfogadtuk. 52-es módosító, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítottuk. 53-as módosító, megnyitom, és lezárom a szavazást. Ezt elfogadtuk. 54-es módosító, megnyitom, és lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 55-ös módosító, megnyitom, és lezárom a szavazást. És ezt elfogadtuk. A H módosít, kompromisszumos módosítóról szavazzunk, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, és elfogadtuk. És akkor ezzel a, az egyes ö, kompromisszumos módosítóra ugrunk, tehát az egyes, I, bocsánat, javítja magát az elnökasszony, az N preambulum bekezdésről megnyitom a szavazást, Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Újabb kompromisszumos módosító, meg hozzá a jéről szavazunk. Elnézést egy pillanat, mondja az elnökasszony. Nos, a, először még a 61-es módosítóról kell szavaznunk méghozzá annak a második részéről. Tehát megnyitom a 61-es módosító második részéről a szavazást, lezárom. Ezt elutasítottuk, és most tudunk a J kompromisszumos módosítóra rátérni, megnyitom a szavazást, lezárom, elfogadtuk. 70-es módosítóra ugrunk, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 71-es módosító, megnyitom, és lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 72-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 73-as módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 74-es módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom. És ezt elutasítottuk. 75-ös módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 76-os módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 77-es módosító. Megnyitom a szavazást. Az okafogyottá vált, tehát 78-asról szavazunk. Megnyitom. Lezárom a szavazást, és elfogadtuk. 79-es módosító, megnyitom. Lezárom a szavazást. És elutasítottuk. 80-as módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. És elfogadtuk, és ezzel elérkeztünk a záró szavazáshoz az egész jelentésről. Megnyitom a szavazást. Lezárom és elfogadtuk. 17 szavazata mellette, 10 ellene, és senki sem tartózkodott. Nos, ezt köszönöm szépen, és akkor térjünk rá a következő szavazásra. Két ö, szóbeli választigényi lő kérdés, ez lényegesen hamarabb fog menni. Az első a tanács felé irányul, ö, méghozzá a gyermek mindenek felett álló érdekének határon átnyúló védelméről Európában. Az egész ö, kérdésről szavazunk most, megnyitom a szavazást, lezárom, és 27 szavazattal elfogadtuk, és aztán a bizottsághoz irányuló szóbeli választigénylő kérdés a gyermekek védelméről, és egy szavazás lesz, mielőtt az kérdés egészéről szavazunk, hogy az egész szöveg kivéve az országokra való utalás, tehát Németország, Dánia, Egyesült Királyság, Hollandia, Szlovákia, tehát most erről a részről szavazunk, Lezárom a szavazást. És ezt elfogadtuk. És most a következő részről szavazunk arról, hogy hozzáadjuk-e a négyes bekezdéshez ezeket az országokat. Megnyitom erről a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Okay, let's vote on the... On... Nos, akkor szavazzunk a kérdés egészéről, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. És akkor lesz egy szóbeli választigénylő kérdése a bizottság fele is. Köszönöm szépen! akkor van két csomag. Még portugál. Okay, thank you everybody. Nos, köszönöm szépen minden kollégának, akik, aki megjelent a szavazásra, és rátérünk a következő napi rendi pontunkra. Két petíció, igazából három van itt az asztalunkon amelyet három portugál ö, ö, állampolgár nyújtott be. Azt kifogásolják, hogy az uniós jogszabályokkal ellentétes a, a tanárok haza, határozott idei munkaszerződésekkel történő foglalkozása, Kérek mindenkit, hogy aki nem marad az ülést hátralévő részében, az kérem, hogy maradjon csendben. Mondja nekem a titkárság, hogy műszaki problémánk van, úgyhogy akkor egy pillanatra, egy percre felfüggesztem az ülést. Okay, thank you everybody for your patience. Nos, köszönöm mindenkinek a türelmet, amit nem mondtam korábban, hogy a petíció benyújtója is jelen van a teremben, és el fogja nekünk mondani, hogy portugál iskolában jobb körülményeket biztosítanak az állandó alkalmazottaknak, és úgy érzi, hogy határozott idei szerződésnél sokkal jobb foglalkoztatási körülményekre lenne jogosult. 2010-ben a bizottság kötelezettségi szegési eljárást indított Portugália ellen, a 99 per 2007-es ellen az diszkriminatív eljárás miatt, amelyet az, a tanárok ellen tanúsítanak. A bizottság jelenleg vizsgálja azt, hogy a kötelezettség szegési helyzetet megoldották-e, nevezetesen a megfelelő jogszabályok most öt e, éves határidőt szabnak a határozott idejű munkaszerződéseknek. Joel Mazua Bediga is jelen van körünkben, e, aki a szakmai szervezet, Portugál Pedagógus Szervezet tagja, akinek most öt percre megadom a szót. Köszönöm szépen. Muito bom dia. Obrigado, Sr. Presidente. Jó napot kívánok, és köszönöm a szót, tisztelt elnök asszony. A Nemzeti Szövetség nevében, amely a szerződéses tanárokat egyesíti, szeretném a következőket elmondani. Még akkor is, hogyha rendkívül fontos dokumentumot adtunk be ebbe a szakbizottságba, időben nem lett lefordítva, hogy ki lehessen osztani, úgyhogy azért tájékoztatni szeretnék a petíciónk tartalmáról. A Tanárok Szövetsége úgy értékeli, hogy azok a tanárok, akik az állami iskolákban tanítanak, nem megfelelő elbánásban részesülnek. Ami a fizetést illeti, a szerződéses tanárok értelmében kevesebb órát tartanak, 47% az a különbség a kinevezettekkel szemben ugyanolyan korú tanárokról van szó, A kinevezetek viszont hosszabb ideig dolgoznak, és úgy értékelik őket, és ezért van különbség köztük. A szerződésesekkel nem ez a helyzet ha mondjuk két nem megfelelő minősítést kap az értékelés alatt az illető, akkor három éven keresztül nem pályázhat. Az ilyen jellegű értékelésnek eléggé súlyosak a következményei, mert a szerződéses tanárok kiváló minősítést nem kaphatnak, és vagy valamilyen saját értékelést kell beadniuk, úgyhogy ilyesmit nem is kérnek a kinevezettektől. Szeretném tehát hangsúlyozni azt, hogy 2015-ben a szerződéses Tanálok átlag alkalmazási ideje 13 év volt. Vannak azonban olyanok, akik esetében 17 év szolgálatról van szó Portugáliában, és van egy másik csoport, ahol szintén 17 év. Úgyhogy mindenkinek 10-15-20 éves szolgálati ideje van, de nem szerződtek velük a továbbiakban, mert 2014-ben a portugál kormány új törvényt hozott, amelynek értelmében meg kellett nyugtatni az Európai Bizottságot, hogy minden rendben van a szerződéses tanárok vonatkozásában. De ez egyáltalán nem így van mert a portugál ö, jogszabályok módosítása esetében ö, öt ö, szerződésre van lehetőség, illetve egyéb kritériumokat fogalmaz meg, amelyek elegendőek bizonyultak ahhoz, hogy ezt az öt éves küszöbértéket megszüntessék. Szeptember 1-től augusztus 1-ig kellett volna, hogy legyen szerződésük a tanároknak, de ez nem így volt, mert 2013-ban szeptember 15-től, most 21-től kötöttek szerződéseket. A kormánynak nem kellett volna úgy megítélnie a helyzetet, ahogyan tette. Tekintettel az iskola év kezdetére ez változott, ez a helyzet nagyon sok szerződéses tanár helyzetét még jobban megnehezíti. A portugál törvény elvileg szakít a meghatározott idejű szerződések többszöri alkalmazásával, de tekintettel a korábbi rendelkezésekre az érintett tanárok nem tudnak tovább munkát találni. 2010 és 15 között vonatkozott ez a dolog, de nagyon sok tanár már 10-15-20 éves karrierrel a hátuk mögött további ilyen jellegű szerződéseket kaptak. De csak az utolsó 5 évet vették figyelembe, és így már ö, rosszabb helyzetbe kerültek. Ez nem felel meg a közösségi normának, ugyanis a portugál kormánynak sikerült ezt megkerülni a problémákat nem oldották meg, és továbbra is ö, fennáll a tanárok ilyen jellegű szerződéses alkalmazása. Ezért ebben az esetben is az irányelvben az áll, hogy a portugál államnak, mint az összes többi tagállamnak ked kedvezőben kellene eljárni, mint a közösségi norma de ez nem így van, továbbra is fennáll a bizonytalanság. továbbra is ilyen szerződéses keretek között alkalmazzák azokat a tanárokat, akiknek már 15, illetve ennél több éves tapasztalatuk van. Úgyhogy szeretnénk, hogyha döntenének a petíciónk vonatkozásában. Ugyanis úgy érezzük, hogy diszkrimináció áldozatai vagyunk, szemben a kinevezett tanárokkal. Egyetértünk abban, hogy minden intézménynél, legyenek azok államiak vagy magánjellegűek, a tanárok képviselik a fő tőkét. Úgyhogy stabilizálni kellene a helyzetünket. Végezetül egy percet szeretnék még kérni, tisztelt elnök asszony. Nagyon súlyos a helyzet, nem találtunk megoldást, nincsenek megfelelő feltételek annak érdekében, hogy a közösségi normákat tiszteletbe tartsák, amelyeket 2001-ben bekerüljenek a portugál törvényekbe ezek a normák, ugyanis azóta áll fenn ez a probléma, és 2014-ben továbbra is fennállt. Köszönöm szépen a figyelmüket. Sir, thank you. Köszönöm szépen, uram, köszönöm, hogy elmondta, és megadom a szót a bizottság képviselőjének, Júri Elginnek. Tessék parancsolni. Elnök. Tisztelt elnök asszony, tisztelt petíciót benyújtó hölgyeim és uraim! Rendkívül fontos a bizottság számára ez a petíció, és éveken keresztül foglalkoztunk ezzel, hogy megpróbáljuk megoldani a problémát, mert valóban több száz panaszt kaptunk 2009 óta ebben a témában. Abban az időben arról szóltak ezek a panaszok, hogy ugyanazon kinevezés esetében több határozott idejű szerződést kötöttek tanárokkal, és a státuszuk eltért a kinevezettekhez képest főleg a fizetések vonatkozásában nagyon fontos, hogy az irányelv kulcsrendelkezéseire utaljunk most. A határozatlan idejű szerződések vonatkozásában, hiszen az irányelv a szociális partnerek kompromisszumából született Európai Uniós szinten. Van egy híres négyes klauza, amely a foglalkoztatási feltételekről szól, és amely arról szól, hogy egyelő bánásmódot kell biztosítani, és amely arról rendelkezik, hogy a meghatározatlan idejű a meghatározott idejű szerződéssel rendelkezőket nem szabad diszkriminálni szemben a határozott szerződéssel rendelkezőkével. Aztán van az ötös klauza, amely a visszaérések ellen született, ami esetleg abból fakad, hogy több meghatározott idejű szerződést kötnek valakivel. A tagállamoktól következőt kértük. Legalább az egyiket vezessék be a következő intézkedések közül. És szerintem fontos ö, hangsúlyozni, hogy az intézkedések közül egy elegendő annak érdekében, hogy az össz irányelvet tiszteletbe tartsák. Vannak olyan tagállamok, amelyek többet is kiválasztottak az, irány az intézkedések közül, de egy elegendő, először is. Objektív okoknál fogva, hogyha meg kell hosszabbítani az ilyen jellegű szerződést, kettő, a szerződés maximális összetartalma, hogyha ilyen jellegűekről van szó, harmadsorban, hogyha megújítják az ilyen jellegű szerződéseket, tehát továbbra is meghatározott idejűekről van szó és a portugáliai e, esetben e, törvénysértést tapasztaltunk, mert 2010-ben megkerestük e, a megfelelő hatóságokat, és aztán 2013-ban indokolt vélemény született. Az itt jelenlevő petíciót benyújtók vonatkozásában találkoztunk az NPVC-vel, és nagyon odafigyeltünk mindarra az információra, amelyek alapján összeállítottuk az anyagot. Két portugál és európai parlamenti képviselővel javasoltuk a találkozót annak érdekében, hogy az Európai Bizottság is lássa a teljes kontextusát ennek a panasznak többször is találkoztunk, két éven keresztül a portugál hatóságokkal, annak érdekében, hogy biztosak legyünk abban, hogy a megfelelés megszületett. A reformok, amelyeket végül is a portugál hatóságok bevezettek, négy fontos területre irányulnak. Először is egy kampányszervezés a felvétel során, hogy elegendő számú tanárt vehessenek fel állandó jelleggel, aztán a többszörös meghatározott időre szóró szerződések öt évig terjedhetnek összesen, és négyszer lehet megújítani őket. Tehát objektív okra van szükség, hogy meghosszabbítsanak ilyen jellegű szerződéseket az állami szférában, a negyedik pedig, hogy hasonlóak legyenek a feltételek, mint az állandó státuszúak szerződés esetében. Emlékeztetnék arra, hogy az európai elv ismételten nagy manőverezési lehetőséget biztosít a tagállamok számára, hogy az intézkedések közül akár egyet válaszanak, ki, akár többet is alkalmazzanak. Ami pedig minket illet, a portugál reform keretén belül amire objektív okoknál fogva van szükség, amelyeket a 2014-es törvény felsorol, szerintünk elegendő volt annak érdekében, hogy az irányelvnek megfeleljenek. Emlékeztetésképpen el szeretném mondani, hogy az Európai Bíróság egy emlékeztetett egy fontos döntésben arra, hogy ha sok a meghatározott szerződés nem inkompatibilis ez az irányelvvel, abban az esetben, ha minden alkalommal ez indokolt, mégpedig objektív okokkal. Természetesen a bíróság azt kéri, hogy ezeket pontosan és konkrétan határozzák meg, mint okokat, de emlékeztetett arra is, hogy az egyes nemzeti ö, ö, jogrendben kell konkrétan meghatározni azokat a helyzeteket, amelyekkel el lehet kerülni a visszaéléseket. Az a tény, hogy a portugál törvény 5 évre korlátozza a teljes munkakörben alkalmazott, meghatározott időre szóló szerződésre alkalmazott tanárokat már jó jel, és így le tudtuk zárni néhány hónappal, néhány héttel ezelőtt a jogsértő eljárást. Természetesen néhány héttel ezelőtt szintén egy állampolgártól kaptunk egy hosszú dokumentumot, amely megkérdőjelezi ennek a reformnak a hatékonyságát az egyik petíciót benyújtótól. Tekintettel a dokumentum hosszára úgy döntöttünk, hogy ismételten megnyitjuk ezt a panaszt, most vizsgáljuk a dokumentumokat, mert a fordítások még nem készültek el, és hogyha új elemek merülnek fel, ezen információk között, annak alapján döntünk majd, hogy fel kell -e vennünk a kapcsolatot a portugál hatóságokkal, hogyha tényleg új dolgok merülnek fel, a teljes bírósági gyakorlatban, illetve az értelmezés terén, az irányelv értelmezése terén, amely manőverezési lehetőséget, szabad kezet nyújt a tagállamoknak, tehát hogy ezek alapján föl kell -e vennünk a kapcsolatot a portugál hatóságokkal. Azt gondolom fontos elmondani azt is, hogy az irányelv nagyon fontos előrelépést jelentett a bizonytalanság elleni harcban a tagállamokban, az állami szférában és a magánszférában is, Azonban minden elvárásnak nem felel meg, főleg a szakszervezetek részéről egyes tagállamokban. És azt gondolom, hogy nagyon fontos például az ilyen jellegű jelenségek ellen fellépni, hogy az irányelv arra kötelez, hogy minden egyes határozott időre szóló szerződést határozatlanná változtassanak, nem ez volt az irányelvben. 2014-ben a bíróság sem így ítélkezett többször is. Mindazonáltal úgy gondolom, hogy a bizottság elégedett a portugál hatóságok által bevezetett reformokkal, hála a panaszoknak és a petícióknak. Végezetül Szeretnék emlékeztetni arra is, hogy a bizottság által beindított eljárások csak azt tudják értékelni, hogy a nemzeti jog megfelel-e az uniós jognak, Úgyhogy az egyes esetek részletes vizsgálata nyilván a nemzeti jogkörbe tartozik. Köszönöm szépen. Thank you, thank you for a... Köszönöm szépen ezt a nagyon részletes és átfogó magyarázatot és visszacsatolást a szakbizottságunk felé, rendkívül informatívnak találtam. Bár csak mindig ilyen választ kapnánk a bizottságtól, nem mindig van így, de ez most, ennek most nagyon örülünk. Nos, pedig akkor most szeretném megnyitni a, a vitát. Zuller, Züber kollégái a szó. Köszönöm, tisztelt elnök asszony, a szót. Először is szeretettel üdvözlöm a petíciót benyújtót, aki képviseli a meghatározott időre szóló szerződésre rendelkező tanárokat. Amiket ma hallottunk, megerősítik azokat az adatokat, amelyeket a szövetség beadott a ö, szerződéses ö, tanárok helyzetéről. Portugáliában az állami oktatás valóban több ilyen jellegű szerződéssel foglalkoztatott tanárokon alapul. Az állami rendszer egyébként főleg az ilyen jellegű tanárok létének köszönhető, olyan szakemberek létének, akik Portugáliában tanálnak. Óriási önfeláldozás ez családi szempontból is. Be kell változtatni az életmódjukat ezeknek az embereknek. Ezért mindenképpen oda kell figyelnünk rájuk, és segítenünk kell nekik. Meg kell mondanom azt is, hogy nagyon sok olyan oktatói szervezet létezik, akik e, egyszerűen fel lázadtak ezen valósággal szemben, hiszen nincs folyamatosság, nincs folyamatossága a szerződéseknek, amelyek határozott időre szólnak. Egy szerződés végénél egy-két napról van szó. Létezik az az adminisztratív és hivatalos folyamat, amely nem biztosítja folyamatosságot az ilyen jellegű szerződések között. Tehát maga a kormány megtalálta a módját annak, hogy a törvényt ne tartsa tiszteletben. Szerintünk a megoldás jogi, nemzeti jogi változtatásban rejlik. Már javaslat hangzott el a Nemzeti Parlament felé, hogy állandó személyzetre, tanárokra van szükség az iskolákban, és Az egymást követő szerződéssel rendelkező tanárok esetében is szükség van erre. A tanároknak lehetővé kellene tenni, hogy különböző iskolákban is taníthassanak, ugyanis állandó igény van erre az iskolákban. Olyan igényre, amelyek nem felelnek meg az állandó kinevezett tanárok alkalmazási feltételeinek. Ugyanis ilyen tanárok nélkül nem léteznének ezek az iskolák, olyan tanárok nélkül, akik már évek óta ott tanítanak, és ilyen feltételek között. Végezetül azt szeretném elmondani, hogy a bizottság döntése nem lett meg általában gyorsabban lépnek fel, amikor a gazdasági normákat tiszteletben nem tartó államokkal szemben kell fellépni. Azonban, amikor álláspontokat kell kialakítani bizonyos olyan szociális intézkedések vonatkozásában, amelyek sértik a, a munkavállalók érdekeit, az eljárás mindig jó sokáig tart. Ha jól értettem, újra megnyitották az eljárást, ezt mondta a bizottság, annak ellenére, hogy már egyszer lezárták. Azonban a petíciót benyújtók érvei alapján történt ez az újra megnyitás. Kérem, hogy valaki válaszoljon a következő kérdésre. Itt a petíciós bizottságban mi a helyzet itt? Agenda, this petition. Nos, ez a petíció a GUA kérésére került a napirendre. Úgyhogy adjuk meg, ezért adta meg a, Google képviselőnek a szokásosnál hosszabban a szót, már így is 20 perces késésben vagyunk, még négyen kérték a szót. Minden nagyon világosan leírt a GUE beli kollégánk, úgyhogy mindenkit arra kérem, hogy nagyon rövidre fogja magát, maximum egy szóval, és akkor most Marton úrnak adom meg a szót. Là, vous êtes sévère, une minute. Hát nagyon szigorú, eh, egy perc, eh, ez igazán nem sok. El szeretném mondani, amit szeretnék, még akkor is, hogy kicsit több lesz. Eh, nos, megszületett a döntés, úgyhogy megvan az akarat erre Portugália vonatkozásában, és két jogsértésről volt szó. Egyrészt, hogy milyen sokáig használták ezeket a szerződéseket, illetve a diszkrimináció terén a kinevezettek és a nem kinevezettek között. Úgyhogy köszönet a petíciót benyújtóknak, hát Portugália sosem kapott büntetést eddig, úgyhogy gratulálok a bizottságnak. De hát egyszerűen nem értem, hogy a bizottság nem mondta el egyértelműben, hogy az irányelv azt kéri a tagállamoktól, hogy a klauzák közül egyiket tartsák tiszteletbe. E, ugye arról van szó, hogy e, jogeljelölséget kell biztosítani. E, én nem vagyok jogász, de azt hiszem, hogy egy bíró a bíróságon azt mondta, hogy ha állandó a tevékenység, akkor ezt a szerződést nyilván határozatlan idejűvé kell átalakítani. Mi, Európai Parlament e, is elszenvedtük már az ítéletet, mert mi nem tartottuk ezt tiszteletben, állunk sem. De még mindig nem értettem, hogy Portugáliát mikor büntetik meg, és a bizottság mikor fogja arra kényszeríteni a Portugáliát, hogy módosítson itt, egyrészt, hogy a szerződéseket átalakítsa, másrészt, hogy a, az egyenlő bánásmódot biztosítsa, mert egyszerűen nem tudom, hogy hova jutunk, hogyha a bizottság nem bünteti meg Portugáliát, akkor az üzenet az lesz a többi tagállamnak, mert ugye most már Franciaország is kezd ebbe az irányba elindulni, hogy öt évenként változtassanak a számláláson, és akkor majd meglátjuk, mi lesz. Úgyhogy én azt kérem a bizottságtól, hogy igenis, büntesse meg Portugáliát azért, hogy megfeleljen a törvényeknek. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Mivel ön szakszervezeti vezető is, nagyon jól megértettem a véleményét. List. És akkor most átérünk a következő hozzászólóra. Péter szeretné a helyét Peter asszonynak átadni. Tessék, öné a szó. Dziękuję pani przewodnicząca. Ja mam tylko krótkie pytanie. Köszönöm szépen, elnök asszony. Egy rövid kérdésem van a szakszervezet képviselőjének, a Nagyon alaposan áttanulmányoztam a kérdést, és nekem úgy tűnik, hogy végrehajtottak egy reformat, És az a kérdésem, hogy milyen érvek szerepelnek a bizottságnak újonnan benyújtott anyagban. Tehát miért do- nyújtották be ezeket a dokumentumokat a bizottságra? Köszönöm. Mr. Mária. Mária úr. Kéja Prodre, η περίπτωση Kedves elnökasszony, köszönöm. Ezt a helyzetet, amit Portugálvel kapcsolatban vitatunk most meg, ezt máshol is láttuk, hiszen visszaélnek a tagállamok a határozott idejű szerződésekkel. És ez megáll Görögország esetében is, hiszen a tanároknak ugyanazok az igényeik vannak. Most éppen Portugáliáról beszélünk, de ugyanez történik Görögországban. Határozott idei szerződések vannak, amelyeket minden éven újból és újból megújítanak. És ezt azért csinálják, mert így kevesebbe kerülnek. Másrészt azért, mert a tagállamok nem tudnak tervezni, programozni, hiszen nagyon sok pénzről beszélünk a tanítás, oktatás esetén ezek az országok, Portugália, Görögország, korlátozottak a köz, szféra kiadásai, éppen ezért pró, pró, használják ezeket a szerződéseket, hogy hogy ezzel tudjanak pénzsporolni. Más országokban például az ESPA forrásokat használják erre. Tehát azt gondolom, hogy ezt figyelembe kéne venni, és tiszteletben kéne tartani. Ugyanazok az igényeik ezeknek az ország, minden országban a tanároknak, és ugyanazzal a problémával küzdünk Görögországban is. Láttuk azt, hogy sokan fordultak a bírósághoz, és erre valahol gombot kell varni, és véget kell vetni ennek a folyamatnak. Döntenünk kell, méghozzá az Európai Bizottságnak kell döntenie, amely kényszeríti Portugáliát arra, hogy tiszteletben tartsa ezeket az előírásokat. És bármilyen hasonló helyzet más tagországban azt is ugyanúgy ö, kezelni kell. És hogy csak hogy hallja a bizottság képviselőjét, felvetettem a Görögország görög helyzetét, ahol a tanárok ö, valamiféle előszolgálatot teljesítettek, és ez beleszámított abba, hogy újra alkalmazzák -e őket, vagy sem, és teljesen illegálisan. Görögországot arra kényszerítették, hogy 2012 és 14 közötti előszolgálatot is figyelembe vegye, de nem, figyel, nem vette figyelembe 2010-től 12-ig nyújtott előszolgálatot. És ez diszkriminálja az unió bizonyos polgárait, hiszen kinevezik őket, és a nemzeti keretprogramokból fizetik, és azt akarom, hogy a bizottság ezt hallja, hiszen hasonló esettel fognak találkozni Görögország esetében is, ahol kötelezettségszegésre került sor az uniós jogszabályok tekintetében. Kiváló, mondja az elnök, és akkor most visszaadom a petíció benyújtójának a szót, hallotta azt, hogy a különböző frakciók képviselői mit mondtak, és akkor most öné a szó két percre. Thank you. Um, okay, uh, I think that is... Uh... Köszönöm szépen. Rendben. Elnézést, portugálul folytatom. Eu creio que daqui, se é que uh, me deu a entender, eu penso que uh, já é um bom sinal. Nos, abból, amit úgy tűnik hallottam, ha jól értettem, a bizottság szándéka, hogy újra megnyisse ezt az eljárást. Mi megpróbáltunk új konkrétumokat összegyűjteni a helyzetről 2014-től visszamenőleg, mert szerintünk továbbra is diszkrimináció esete forog fent, ami minket illet, és a magánszférában dolgozó kollégák esetében is úgy tudjuk, hogy vannak olyan kollégák, akik a magániskolákban dolgoznak, és mivel a magániskolák autonómok, felvehetnek öt évre ö, ilyen ö, jellegű szerződéses ö, tanárokat, és aztán pályáztatnak, ö, és Ha valaki ö, jelentkezik erre ö, ilyen feltételekkel, akkor is ö, diszkrimináció áldozata. Nem akarok itt egymással szembeállítani két ö, feltétellel ö, alkalmazott ö, csoportot, de hogyha például a pályázaton megjelennek ezek a ö, tanárok, akkor diszkrimináció áldozatai a jelenlegi rendszerben, de az állam hozta ezt a helyzetet létre, és a magánszférában is gyakorlatilag támogatottságot élvez nagyon sok iskola a portugál áram része, részéről, nem mindenki teljesen forrásból táplálkozik, és ugyanilyen körülmények között pályázhatnak a tanárok. Köszönöm szépen! And, okay, colleague... Köszönöm szépen! Kollégáink tehát elmondták a véleményüket. Én ezt úgy értelmezem, hogy szeretnék nyitva tartani a petíciót. És hogy meg kell kérnünk a bizottságot arra, hogy frissített információkkal lásson el minden, minket, amikor a rendelkezésére állnak azok. Én a kollégáim véleményét így értelmezem, helyesen gondoltam? Legyen így? Igen, mindenki bólogat, jó. Jó, akkor ezt tesszük. Helyes. Következő napi rendi pontunk a 9-es napi rendi pont. Itt is egy sor petíciót adtak be a határozott idejű munkaszerződések megújításával kapcsolatos állítólagos jogsértésről Olaszországban. A számok megvannak önök előtt, most meg is adom rögtön a szót a petíciók benyújtójának képviselőjének, illetve annak az ügyvédnek, aki képviseli a petíciók benyújtóit. Kérem, hogy mindenki két-három percet beszéljen, mert fél egy után már nem lesz tolmácsolás, mindenképpen be kell fejeznünk az ebédszünet előtt ezt a napi rendi pontot. Minél rövidebben a bizottság képviselőit, kollégáimat és a képviselőket is erre kérem. Mário Dinoso úri a szó. Grazie Presidente, cercherò di essere più breve possibile. Köszönöm szépen, hogyha lehet a legrövidebben szeretnék szólni. Hölgyeim és uraim, megint csak a bizonytalan munkavállalásról van szó. Olaszország sajnálatos módon egy törvényt hozott, úgy hívják, hogy a jó iskola, de ebbe benne vannak a, azok a jelzések, amelyekkel változtatni szeretnének, de ezzel kívánnak az olasz törvényeken megfelelő alkotmányos, illetve Európai Uniós normáknak megfelelni. Én ma az iskolai, állami iskolai oktatás nevében szólnék. A munkavállalók helyzetének stabilizációja érdekében az állami iskolákban foglalkoztatott kisegítő technikai adminisztratív személyzet vonatkozásában. Ez a Buona Scuola nevű törvény egyáltalán nem változtat a helyzetükön, pontosan ugyanolyan helyzetben lesznek, mint voltak korábban és ugye hallottuk, hogy már évek óta Júzió asszó 11 éve dolgozik ilyen helyzetben, de vannak olyanok, akik 15-20 éve egy hat hónapra, egy évre kötött szerződés keretén belül. Ez visszaélés, mert egyáltalán nem felel meg azoknak az elvárásoknak, amelyeket például hallottunk a portugál helyzettel kapcsolatban. Nincsenek objektív elvárások, csak ideiglenesek, és nyilván visszaélés ez egy olyan helyzettel, amely a továbbiakban is rendkívül kellemetlen, és külön szenvedést okoz nagyon sok munkavállaló esetében. Diszkrimináció áldozatai az állandó kollégákkal szemben, és azokkal szemben, akik a magánszférában dolgoznak. Ezért kérem, hogy a bizottság figyelembe véve mindazt, amelyet az olasz kormánya kapcsolatban hallottunk, hogy egyáltalán nem oldották meg a problémát ezen munkavállalók vonatkozásában. Kérem, hogy nyissák meg a törvénysértési eljárást, és továbbra is figyeljék a helyzetet egészen addig, amíg megoldást, megnyugtató azonnali megoldást nem találunk erre a helyzetre. Köszönöm. Thank you very much. Elnök, köszönöm szépen. Most megadom a szót az MR monogramú kérvényezőnek, a petíció benyújtójának. Tessék, uram, öné a szó. Sì, eh, buongiorno. Jó napot kívánok! Eh, én is eh, egy petíció benyújtója vagyok 2010-ből. Én is el szeretném mondani, hogy semmi nem változott. Nem csak, hogy az állandó alkalmazottakkal szemben szenvedtünk el diszkriminációt, hanem másokkal szemben is az adott iskolában. Az ATA, vagyis a technikai adminisztratív személyzet diszkriminációjáról van szó, a bíróságon is elmondtuk, hogy védeni kellene a jogainkat, amit el kellene ismerni. A bíróság azonban ö, ugyanazt válaszolja Olaszországban. Jó lenne, hogyha végre határozat születne, de igazándiból nem foglalkoztak ezzel a problémával az alkotmányos jelgét illetően. Tehát öt éve várunk, és fogalmuk sincs, hogy még mennyit kell várni minimális védelmet szeretnénk, de sem a politikai szinten, sem jogi szinten nem kapjuk meg. És ha már a, beindult a jogsértés, ez nem csak ö, a ö, kinevezetteket sújtotta, hanem minket is. Köszönöm. Also for Köszönöm szépen, és köszönöm szépen, hogy ilyen török tömör volt. Következő hozzászólója az a Signora Lorenza Lukásztó, köszönöm szépen. Valéria Picáti, a kolléganőm, egyetértek vele. Mi is már 15 éve dolgozunk abszolút bizonytalan körülmények között. Én még egy dolgot el szeretnék mondani. Nem csak én és a kolléganőm kaptunk szeptember 1-től augusztus 31-ig szerződésekkel többször is, és ez is folyamatosnak tekintendő, de minden évben az olasz kormány fura dolgokat mond. Például a mobilitással érvel, Tehát állandóan más érvekkel állnak elő, amikor át akarnak szervezni, például az iskolában, főleg a mi munkahelyeinkről van itt szó, a technikai adminisztratív személyzet a, a munkahelyeiről. Aztán mikor megújítják a, a provinciákat, hát hova rakjuk őket? Ide. Nem csak, hogy ezt a Bona Scola törvényt hozták, és minket is nehéz helyzetbe hoztak, mert nem ismerik el a mi feladatainkat. Abszolút nincs rugalmasság, úgyhogy mindent teljes mértékben korlátoztak. Úgyhogy én már nem tudom hány éve dolgozom, és mindezek a változások tényleg borzasztóak. Ez egyáltalán nem lehet így élni. Köszönöm szépen. Thank you very much. And now... Köszönöm szépen. És akkor ki Kiára Patane következő. Presidente. Köszönöm a szót, elnök asszony. Giuseppe Rugone Pagáró képviselem. 2012-2013-ban is így dolgozott, de 2014-ben szerencséje volt, és kapott egy munkát, mindazonáltal, ahogyan a többiek már elmagyarázták, ez csak egy teljesen kivételes helyzet, mert az olasz kormány ezen évek során, a jogsértés során egyáltalán nem változtattak semmit. Semmilyen terv nem született annak érdekében, hogy megváltozzon a helyzet. A az iskolákban dolgozóknak már nagyon fontos feladatuk volt, és ezt átadták a teljesen bizonytalan körülmények között alkalmazottak számára. A kormány egyébként egy másik reformot is készít, amelyvel az adminisztratív tevékenységet teljesen ki akarja helyezni az iskolákból, úgyhogy ezzel meg is szüntetni még ezeket a végső, utolsó munkahelyeket is. nem igazán értjük azt sem, hogy miért nem akarnak hosszabb távú munkahelyeket teremteni. Úgyhogy ezért is kérjük, hogy a jogsértési eljárást indítsanak, mert vannak olyanok, akik bizonytalan körülmények között dolgoznak már vagy tíz éve. Köszönöm szépen. Merci, Madame la Présidente. Également... Köszönöm, tisztelt elnök asszony. Ezzel kapcsolatban is odafigyelt erre a témára a bizottság, több száz panasz érkezik ebben a témában, ugyanis 2009 óta. El kell mondanom, hogy mivel új szakszervezeti kampány indult be, több mint ezer panasz érkezik hozzánk, ami nyilván elég nagy kihívást jelent a, a szolgált számára. Ezen panaszok alapján úgy értékeltük, hogy korábban az a rendszer, amely az olasz oktatási rendszerben létező meghatározott szerződéses alkalmazásokat illeti nem feleltek meg az irányelvnek. Így a nemzeti hatóságokkal felvettük a kapcsolatot, és beindítottunk egy jogsértési rendszert is Olaszországgal szemben. Meg kell mondanom, csak azért, hogy pontosítsak, mert egyszer valamikor nyilván felmerül itt is majd ez a kérdés, hogy nyilván vannak az iskolai környezetből származó panaszok is, és több száz a többi közalkalmazotti területről Olaszországban. Mindjárt megmagyarázom, hogy miért zártuk le az iskolarendszerben ezt a folyamatot, de az, ami a többit illeti, a többi közalkalmazotti rendszert nyitva tartjuk továbbra is az eljárást. Mindjárt megmagyarázom, hogy miért. Arra nem akarnék emlékeztetni, hogy mi van az irányelvben, vagy mi nincs a határozott időre szóló szerződésekről, azonban ugyanígy elemeztük a helyzetet. Ha a klauzák közül, a visszaélésekre, elkerülése vonatkozó klauzák közül legalább az egyiket alkalmazták, ez elegendő ahhoz, hogy elfogadjuk a nemzeti rendszert, ami kompatibilisnek minősül. Ebben a kontextusban mi, és nem csak mi nyilván, a panasztevők, a szakszervezeti mozgalom, illetve a parlamenti reformok is Olaszországban. A Buonesco reform keretén belül olyan felvételi rendszert tett lehetővé, hogy a tanárok zömét állandó posztra vették fel, a egymást követő, meghosszabbított, határozott időre szóló szerződések maximális időpontja 36 hónap, akkor is, ha nem folyamatosak, és kártérítés az érintettek között a munkavállaló számára természetesen. Emlékeztetésképpen el szeretném mondani azt, hogy az európai jogi gyakorlat egyértelmű, azzal kapcsolatban, hogy mit jelent a kinevezett státusz, de mivel nincs időnk, a petíciót benyújtók és a képviselők figyelmét, a Fiamingo döntés 63-as cikkére hívnám fel a figyelmet, ami a Olaszországot érinti, illetve arra, hogy többször is felvetette azt, hogy nincs kötelezettség a határozott időre szóló szerződések vonatkozásában a kinevezése, abban az esetben, hogyha a már e- talán említett három intézkedés közül az egyik megvalósul, ami a technikai, adminisztratív személyzetet illeti. A Buones Koala reform zöme elsősorban a tanárokra vonatkozik ugyan, de ami a bizottságot illeti, az egymást követő határozott idejű szerződések 36 hónapban való korlátozása mindenkire vonatkozik. A rendelkezések, a jogi rendelkezések 131-es cikkéről van szó, ahol az áll, hogy 2016. szeptember 1-től a meghatározott időre szóló szerződések az oktatók, adminisztratív technikai személyzet és más oktató intézményben dolgozók közötti szerződések nem léphetik túl a maximum 36 hónapot, beleértve azt is, hogyha nem folyamatosan köttettek. A bizottság elemzése szerint a kártérítés az olasz törvények értelmében, hogyha diszkriminációról van szó, igaz és vonatkozik az adminisztratív személyzetre is. Ezért zártuk le az oktatási ágazatban Olaszországgal szemben az eljárást. Thank you very much. Köszönöm szépen. Most megnyitom a hozzászólások sorát. A kollégáink körében először Mrs. Ágyiá kap szót. Köszönöm, tisztelt elnök asszony, a szót. Én póttagja vagyok ennek a szakbizottságnak, de a Szociális és Foglalkoztatásügyi Bizottságban teljes mértékben tag vagyok. Az 1999 per 70-es irányelv két célkitűzéssel született meg, amelyeket mindenképpen teljesíteni kell. Egy, hogy minden egyes tagállam elítélje a visszaéléseket, és hogy minden egyes tagállam megfelelő pontos szankciókkal rendelkezzen, abban az esetben, ha visszaélésről van szó. Ez volt a két föltétel, amelyet nyilvánvalóan Olaszország nem vett át, és ezért indult meg a jogsértési eljárás, és ezért kötelezték egy olyan törvényre, amit Buona Scuolának neveznek. Annak érdekében, hogy ezt a két kötelező intézkedést vezes, bevezessék. Renzo elnök úr ezt az új reformot vezette be, amit Buona Scuolának neveznek. Azonban a probléma megmaradt, ugyanis a bizottság által idézett cikk a Buona Scuola törvény 131-es cikke azt írja elő, hogy 36 hónapot nem lehet meghaladni az ilyen jellegű szerződésekkel, szankciókat nem talmaz. Ezért továbbra is olyan intézkedést szeretnénk, amelyel ellenőriznék a szankciók létét, ugyanis nem, lett, nem érték el az új reformmal a kitűzött célokat. Köszönöm. Mária. Köszönöm szépen, Mária Szúria szó. υπάρχει ένα σοβαρό ζήτημα από ό,τι φαίνεται και στην Ιταλία, διότι... Nagyon komoly ez a kérdés, nagyon komoly lehet a probléma Olaszországban, mert a taktika ugyanaz, amit ők használnak, tehát az, hogy határozott idejű szerződéseket használnak annak érdekében, hogy ne kelljen eh, állandó eh, munkavégzésre felvenni a munkavállalókat egy át, át alakítási helyzet felé mozdul el Európa, úgy látom, a munkavállalók mobilitása nő, és úgy látom, hogy Görögországban is ugyanez a helyzet. A hitelezők azt szeretnék, hogyha minél többet költenének a közszolgálaton, köz, közszolgálati szolgáltatásokon belül az oktatásra, is. Görögországban látjuk, hogy ez mi a helyzet Portugáliában és Olaszországban is. Ugyanez a helyzet, elgondolnám, hogy máshonnan is lesznek majd ugyanilyen tárgyú petíciók. Ezért úgy gondolom, hogy bizottságunknak az lenne a feladata, hogy globális európai szinten megtekintse ezt a helyzetet, és minden olyan ügyet összegyűjtsön, amely arra utal, hogy a tagállamok nem felelnek meg az európai jogszabályoknak, határozott idejű szerződéseket alkalmaznak, akkor, amikor határozatlan idejű kellene, hogy legyen. Lehet, hogy ezzel kapcsolatban a bizottságnak egy kérdést kellene megfogalmaznunk, és meg kell kérdeznünk őket, hogy hogy kívánják ezt a határozott idejű szerződéssel való visszaélési helyzetet kezelni. Tehát én azt szeretném, hogyha egy sor más petícióból is, összegyűjtenénk ezeket az információkat, talán a titkárság segíthet olyan petíciók átnézésével, amik már útban vannak a bizottság felé. Én úgy gondolom minden esetre, hogy ezt az olasz ügyet nyitva kell hagynunk, meg kell vizsgálnunk, hogy hogy lehet végrehajtani a jogszabályt, megnézzük a referenciákat, amiket a kollégák itt elmondtak, hiszen úgy tűnik, hogy ezek az emberek el fogják veszíteni a munkájukat, és ez a helyzet munkavállalók ezreit fogja majd befolyásolni, nem csak ezekben az országokban, hanem hogy más országokban is. Köszönöm szépen, most pedig Márten úr a szó. Köszönöm, tisztelt elnök asszony, sokkal rövidebb leszek, mint korábban, legalábbis remélem. Csatlakozik Mariász úrhoz, bizottsági kérdés, transzverzális módon, de definiálják, hogy milyen, mi a ö, meghatározott idejű ö, szerződés. Ö, akkor Portugália és egyéb országok esetében ö, el tudjuk dönteni, hogyha nem tartották tiszteletbe. Aztán Bravo, gratulálok a bizottság képviselőinek, megint panaszt tesznek Olaszországgal szemben. Azonban szeretnék tudni azt, hogy hol van az a pont, amikor felelősségre vonják az adott országot, hogy a hiányosságokat pótolja az átvétel terén. Mert hát ugye vannak olyan petíciók, amik 5 évig, 10 évig, 15 évig nyúlnak, mint a rétes tészta. Hol van ennek vége? Még egy utolsó megjegyzésem lenne. Nyilván visszatérünk majd egy petícióval a saját alkalmazottaink vonatkozásában is. Vigyázzanak, hogyha határ, a szerződések minőségének megváltoztatásáról van szó, nehogy kifogjanak magukon. Köszönöm. Eleonora Évi kapja meg most a szót, ő lesz az utolsó felszólaló. Azt, nagyon nagy különbségek nincsenek a vélemények között. E, Elő, Eleonora után befejezzük a felszólás sor, sor, felszólások sorát, és még a petíciók benyújtójának is megadom a szót, ha nagyon muszáj, de most Évi kolléganője a szó. Grazie, jó volt. Köszönöm. Én csak egy dolgot szeretnék elmondani az eddig elhangzottakhoz, amit világosan megfogalmaztak már a kollégák, ugyanis rendszeresen felmerülő problémával van dolgunk ez már a kollégák hozzászólásából is kiderült, ahol nagyon gyakran a tagállamok, és itt ebben az esetben Olaszországról van szó, ahol többször is előfordult, valamilyen módon elkendőzik a dolgokat, hogy kikerüljenek a jogsértési eljárásból, és megpróbáljanak valamit változtatni azon a helyzet ami nem felel meg az európai normáknak. Ebben az esetben egy olyan problémával szembesülünk, amely ha óriási mennyiségben jelentkezik évről évre, és Olaszország semmit nem tesz konkrétan. Például felhívnám a figyelmet arra, hogy ez rendszeres eset, hogy egy banális törvényel megpróbálnak leállítani egy eljárás. Aztán utána később a bizottság ellenőriz, újra megerősítik azt, hogy a helyzet nem változott. Ez már előfordult. Olaszország esetében többször is vannak regionális tervek, hogy megoldanak egy problémát, de aztán a végén semmit nem oldanak meg. Úgyhogy mindig, mindig ilyen problémákkal szembesülünk ebben a parlamentben. Now. Nagyon szépen köszönöm, és akkor most a petíciók benyújtójának, benyújtójához fordulok, és kérem, hogy valamelyikük végső hozzászólásként szóljon hozzá. Te nagyon rövid leszek, elnök asszony, csak egy megjegyzésem lenne a már elhangzottakhoz. Szeretnénk, hogyha a bizottság folytatná ezt a jogsértési eljárást, mert fontos, hogy folytatódjon ez a munka itt a bizottságban, mert a bírók további diszkriminációt ö, képviselnek, -e? mindenki független, úgyhogy teljesen másképp állnak a kérdéshez. Tehát mielőtt a bíróságon, az alkotmánybíróságon döntés születik, még a különböző okoknál fogva nevezik ki oda bírákat, tehát kérjük, hogy folytassák ezt az eljárást, hogy a törvények ne tegyék lehetővé azt, hogy az állam ilyen visszaélést se kell éljen, mert ez egyszerűen elfogadhatatlan. Köszönöm. Presidente, grazie per la parola. Köszönöm a szót, tisztelt elnök asszony. Én csak azt szeretném aláhúzni, amit hallottunk. A Buona Scuola nem oldotta meg a problémát, mert hiába van a 36 hónapos határidő, nincsenek szankciók, és így a bizonytalan szerződéssel rendelkezők elveszíthetik a munkájukat. És hogyha elmennek esetleg az állandóan kijelöltek, a bizonytalan szerződéssel rendelkezőknek akkor sincs joguk megjelenni ezeken a munkahelyeken, úgyhogy kérjük, segítsünk nekik azért, hogy felépjenek fellépjenek Olaszországgal szemben, és megvédjük őket. Köszönöm szépen a mai ülésen. Ehhez a témához akkor többen nem fognak hozzászólni. Összefoglalnám Először is teljesen világos, hogy nyitva kell hagynunk ezt az ügyet, és meg kell kérnünk a bizottságot arra, hogy legyen szíves, kísérje figyelemmel az olasz helyzetet a támogató alkalmazottak szempontjából is. És különösen az állítólagos diszkrimináció ö, alkalmazására figyeljenek nagyon oda, mert ez az európai alapvető értékekkel teljes mértékben szembe megy. Kollégáim kifejezték azonbeli hajlandóságukat, hogy a koordinátorok napirendjére is tegyük föl ezt a kérdést, annak érdekében, hogy esetleg átgondoljuk, hogy nem kellene egy horizontális megközelítésű szóbeli kérdést is megfogalmazni. Most erről nem tudunk döntést hozni, majd a koordinátorok fognak erről döntést hozni, csak azért említettem meg, mert ez lesz az eljárás ebben az ügyben. Szeretne valaki még valamit hozzátenni ehhez a témához, vagy lezárhatjuk a napi rendi pontot? Jó, akkor köszönöm szépen, mindenkinek jó étvágyat, találkozunk délután, és köszönöm szépen a petíciók benyújtóinak, hogy eljöttek.